Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Köszönöm mindenkinek a türelmet. A plenáris ülés egyébként még mindig tart. Az Európai Tanácsról szól ez a plenáris ülés. Mégis elérkezett az idő, hogy folytassuk a munkánkat itt a Libe Bizottságban, ahol egyébként ma délelőtt szakítottuk a munkát, ott folytatjuk. Kilences napi rendi pont következik. Talán emlékeznek rá, hogy ma délelőtt mondtam, hogy elhalasztjuk a nyolcas napi rendi pont. Mivel Gálasszony a jelentéstevő, nincs itt ezen a héten. Úgyhogy a 9-es napi rendi pontra fogunk áttérni a Schengen információs rendszerről, tehát a SIS 1 pluszról a SIS 2-re történő áttérés. A jelentés készítője Coelho úr, aztán pedig a tízes napi rendi pont a SIS egy pluszról a SZIS 2-re való áttérésre vonatkozik, viszont ez már egy rendelet módosításáról szól, nem pedig határozatról. Mind a kettőt, a két pontot együtt fogjuk megtárgyalni. Aztán pedig a módosítókról fogunk egy rövid eszmecserét folytatni, A módosítók határidejét március 15-ben állapítottuk meg. 8 módosító indítvány terjesztettek be ezekhez a jelentéstervezetekhez, a Költségvetési Bizottság pedig véleményt készített mindkét jelentésről. Ezeknek a fogalmazója, szerzője a Költségvetési Bizottság részéről Álvaro úr volt, és ő itt van most velünk ezen az ülésen. Ezeket a módosítókat, illetve véleményeket március 26-án küldtük ki a Libe képviselőihez. Hogy először Koelyó urat hallgatjuk meg, majd pedig szokás szerint az elnökségnek és a bizottságnak adjuk meg a szót, de kérem ne felejtsék el, hogy a szavazást a következő ülésünkre tervezzük itt a Libe Bizottságban. Április 27-ére és 28-ára. Úgyhogy kérem, tartsák figyel, vegyék figyelembe, hogy április 27-én és 28-án fogunk szavazni. Most akkor Coelho úrat fogjuk meghallgatni, parancsoljon. Most de Köszönöm szépen. Kezdeném azzal, hogy minden kollégának köszönetet mondok, akik módosító indítványokat nyújtottak be. És Álvaro úrra térnék rá először, Álvaro úr véleményére. Köszönöm szépen ezt a véleményt. És egyetértek a szakbizottság, jelen, szakbizottság véleményével amelyet támogatott több frakció is, a néppárt is, a szocialisták és a liberálisok is, és ezáltal ez a vélemény most a kokóbű elé kerül következő lépésként. A 17-es és a 18-as módosítóval kapcsolatban azt kell mondanom, hogy kételjeim vannak. egyet tudnék velük érteni, de elmondanám, hogy véleményem szerint ez az új igazgatási csoport, amely felállításra kerülne, Global Management Board, nagyon pontosan körülhatárolható kell, hogy legyen. Technikai kérdésekre gondolok itt. A tanács ezzel szemben úgy tűnik, hogy kikívánja bővíteni az üléseken való részvételt, legyenek ott a szakértők is a bizottság részéről, ez volt az elképzelés. És Álvaro úr véleményével egyet tudok érteni ez ügyben. Hogyha a kiskörű megbeszélésekről most egy nagy lépést teszünk egy széles körű grémium felé, akkor nem hagyhatjuk, hogy kialakuljon az a helyzet, hogy a parlamentet zárt ajtók fogadják. Amennyiben egy korlátozott szakértői csoportról van szó, az rendben van. Ha viszont kikívánjuk terjeszteni több intézmény felé ezt a kört, akkor minden intézmény kerüljön lefedésre. Összefoglalva, tehát Álvaro úr módosítóját tudnám támogatni, ami azonban a megközelítést illeti, az eredeti megközelítés, tehát a kis csoport, kisebb csoportnak az életrehívása, mint elképzelés közelebb áll hozzám. Szeretném megköszönni a szocialisták részéről beérkezett módosítókért is, Renció képviselőtől. Természetesen az adatvédelem mindig is üdvözlendő megközelítés, azonban a nem, nem az ötös bekezdésbe kívánom ezt integrálni, hanem a 14-esbe. Elsősorban arra szeretnék tehát most itt hangsúlyt fektetni, hogy hová kerüljön ez az elképzelés, ez a megközelítés. Tehát más helyen szerintem jobb helyen volna a szavazásnál. Ezt fogom javasolni, és remélem, hogy a kolléga is egyetült velem érteni. Végezetül pedig elnök úr szeretnék arra emlékeztetni, hogy a tanácssal kieszközölt megállapodásunk tekintettel az április 5-én életbe lépett döntésre azt hozza magával, hogy az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket át kell dolgozni a Schengeni vívmányok értelmében, amennyiben az átállás időben nem történik meg a sis 2-re. Nézem itt, hogy Pedro Luan képviselőtársunk itt van-e. Ugyanis a 16-os módosító indítvány nem tudom elfogadni. Az eredeti szövegben biztosított adatvédelmi szint magasabb szintet képvisel, mint ami a 16-os módosítás elfogadásából fakadna. Ugye, amikor a tanácsal és a bizottsággal az első szakaszban tárgyalásokat folytattunk, akkor a Libe részéről amellett foglaltunk állást, hogy pontosan meghatározzuk azt az évet, ameddig meg kell az adatokat őrizni, és három évben határoztuk meg ezt az időszakot. Nyilván ez azt jelentette, hogy a tagállamoknak saját maguk megvan egy manőverezési lehetőség, egy döntési jogköre e tekintetben. Most a javaslat mást helyeznek látásba az eredeti elképzelésekhez képest, és ez problémásnak tűnik nekem. Ennyit szerettem volna a módosítókra vonatkozóan elmondani. Thank you. Köszönöm szépen, Koelyó úr így az elnök. Mielőtt az elnökséget, illetve a bizottságot meghallgatjuk, talán Álvaro úr szeretne hozzászólni, vagy nincsen kiegészítő megjegyzése? Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően nagyon röviden szólhatnék. Koelyó úrral való együttműködésünk kiváló volt. Nagyon jól tudtunk együttműködni, de természetesen mindig előny, hogyha valaki ennek a szakbizottságnak is tagja. Nagyon örülök, hogy egyetért módosító indítványainkkal, erre egyébként már utaltunk az előbbiekben is. A módosításainknak egyáltalán nem az a célja, hogy a második generációs Schengen információs rendszert akadályozza, hanem az aggaszt minket, hogy több mint 8 millió eurót fektettek ebbe a projektbe. És a próbaüzem pedig nagyjából sikeresnek tekinthető, valószínűleg ez attól függ, hogy melyik tagállamban történt a próba. Úgyhogy szerintem ezen kívül nem tudok más kiegészítést hozzáfűzni. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Álvaro úr. Az elnökséget szeretném kérdezni, szeretnének-e hozzászólni? Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm Koelyó úrnak, illetve Álvaro úrnak, hogy a javasolt módosítóikat megmagyarázták. A spanyol elnökség szempontjából azt mondhatjuk itt a szakbizottságban, hogy a jelentéstevők érzékenysége, fogékonysága nagyon is egybevág azzal, amit a tanács képviselt az egyes találkozókon. Például az tanács mindig üdvözli azokat a garanciákat, amelyek biztosítják az adat, a megfelelő adatvédelmi szintet, amikor információs rendszerekről, informatikai rendszerekről esik szó. A tanács főként egy olyan szövegnél, amely két információs rendszer közötti átállásról beszél, határvédelem, rendőrség, illetve bírósági együttműködés tekintetében. Itt egy olyan át, állásra van szükség, amely a lehető legmagasabb szintű garanciákat biztosítja. Ezeket a tanács munkacsoportjaiban már időnként megvitattuk, és úgy azt szeretnénk, hogyha az ilyen átállási eszközöket megvalósíthatnák, annak érdekében, hogy a második generációs rendszerre való átállás a lehető legtöbb garanciát hordozza magában. Van egy aspektus, ami aggasztó lehet a tanácsbeli munkacsoportok számára, ez pedig a 17-es módosítóindítványra vonatkozik. Ez a globális projektigazgatási csoport alapvetően egy technikai műszaki csoport, úgyhogy a maximális határ zárt tehát maximum 10 szakértő vehet ebben részt, legfeljebb kettő a bizottságból, a többi nyolc pedig a tagállamokból, és az egyetlen kivétel annak a lehetősége, hiszen ezek a szakértők az egyes tagállamokból jöttek, tehát az egyetlen kivétel az az, hogyha a soros elnökség, illetve a soron következő elnökség képviselője is részt vesz a munkacsoport munkájában, a folytonosságot biztosítandó. A parlamenti képviselőknek a kívánságával kapcsolatban, hogy részt vehessenek ebben a munkacsoportban, azt mondhatom, hogy én magam, mint az elnökség képviselője, a Schengen információs rendszerrel foglalkozó képviselője, én magam sem vehetek részt rendszeresen ezeken az üléseken. Úgyhogy a tanács részéről nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy a parlament, tehát a parlamentet megfelelően tájékoztassuk, a spanyol elnökség is egyébként ezt követte, és biztos vagyok benne, hogy a korábbi, illetve a következő elnökségek is ezt teszik. Ez a globális projektigazgatási csoport pedig alapvetően egy olyan szakértői csoport, amely a bizottságon belül valamilyen munkacsoporttól fog függeni, komitológiai eljárás keretében működve. Úgyhogy azt mondhatom, hogy nem tudom, hogy arányos-e arányos lenne a parlamenti képviselők részvétele ebben a csoportban. Egyetértünk teljes mértékben Koei úr állításával. És azt is el kell mondanom, hogy azzal kapcsolatban, hogy mikor valósulhat meg ez az átállás, a tanács szempontjából, de persze erről a bizottság további részleteket mondhat majd. Nemrégiben lezajlottak azok a találkozók, amelyeknél a Milestone 1-es projekt értékelésével foglalkoztak, és az elnökség, illetve a teljes tanács eléggé optimista azzal kapcsolatban, hogy nyilván hiányoznak még egyes formális találkozók, de egyéb módon úgy tűnik, hogy ezen átállás valószínűleg nem túl sokára megvalósulhat. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök mondja az elnök, bizottság szeretne hozzászólni. A komisszión, por favor. Tehát a bizottságot kérdezem. Monsieur Président, je, je serai relativement... Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Először is köszönöm a Libe bizottságnak az igen konstruktív megközelítést, ami a szövegeket illeti. Három kisebb és általánosabb megjegyzésem van. Az első annak a lehetősége, hogy a parlament a CISZ 2-es költségvetést tartalékolja. A bizottság ehhez kommentárokat nem fűzött, csak szeretne kiemelni egy elemet. Valóban arra lenne szükség, hogy majd felszabadítsák az alapokat, amikor szükséges, és jó lenne, hogyha a procedurális kérdések nem akadályoznák a projekt zöggenőmentes megvalósítását. Második megjegyzés, az irányító csoporttal kapcsolatos, meglehetősen szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatosan, hogy ezt nagyobb nyilvánosság előtt megnyitsuk. megnyissuk. Ez szakértői csoport, és napról napra a SZISZ 2 projekttel fog foglalkozni. Egyszer-kétszer részt vettem én is ezeken az üléseken, el kell mondjam, hogy ez rendkívül technikai jellegű, és bizony, ha valaki nem szakértő, akkor nagyon nehezen érti meg, hogy miről is van szó. Ami pedig az említett irányító csoportban való részvételt illeti az intézmények részéről, ez magában hordozna annak kockázatát, hogy intézményessé váljon a csoport működése, és kételjeink vannak azt illetően, hogy a részvételt kiterjesszük. Az utolsó megjegyzésem a 15-ös, 16-os módosításokkal kapcsolatos adatvédelem. Az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy jelen pillanatban nincsen szükség további cikkek bevitelére az adatvédelmet illetően. Amíg nem lesz áttérés, addig van, megvan a jogi keret a Schengennel kapcsolatosan, és ahogy megtörténik az átállás, az általános adatvédelmi szabályok érvényesek a 45-ös 2005-ös rendelet. Ami pedig ezeket a rendszereket illeti, elnézést, most inkább ennyit mondanék csak, és áttérnék inkább a 16-os módosító indítványra, ami a következőkkel kapcsolatos automatikus törlés három év elmúltával. Az Európai Bizottság az előadóhoz hasonlóan úgy gondolja, hogy ez alacsonyabb szintű védelmet nyújtana, ha ezt a módosítást elfogadnánk, és éppen ezért nem támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy most pedig akkor megnyithatjuk a vitát a szakbizottság képviselői között. Nem tudom, hogy Álvaro úrnak megadjam-e most a szót. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, a tanácsnak és a bizottságnak is a hozzászólásokat a módosítókra vonatkozóan. Ami a 17-es módosítót illeti, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban meg tudunk állapodni, meg tudunk egyezni, hogy a tanács és a bizottság biztosítani tudja azt, amit Koelj úr is kért, azaz, hogy ne az a helyzet lépjen elő, hogy mindenki számára megnyílik ez a grémium, azonban a parlament elő nem. Nyilván egy szakértői szűk csoport létrehozása, ez nagyon észszerű volna, ezt támogatom is. Minden mást azonban nem is tudom, hogy fogalmazzak, hát egyfajta délutáni piknikre kezdene majd elhasonlítani. Amennyiben tehát a biztosítékokat, a garanciákat megkapjuk, hogy erre a tíz nevesített főre tudjuk korlátozni a résztvevőket, és nem nyitjuk meg még szélesebb körbe, akkor, körre, akkor meg tudunk állapodni. A 18-as módosítóra vonatkozóan az átfogó programirányítási tanácsa kapcsolatban a jelentéstételi kötelezettség a parlament felé, mely legyen rendszeres, azt gondolom, hogy egy jó kitétel volna, és mindenképpen célszerű volna a tanács és a bizottság irányából, amennyiben erre vonatkozóan egyet tudnak -e érteni. A 15-ös módosítóval kapcsolatban más véleményem van, mint a bizottság képviselője, hiszen amit hallottunk itt a kollégától, az az, hogy egyfajta intézkedési csomagot léptessünk életbe, és a 95-96-os irányelv tulajdonképpen nem tartalmaz olyan előírásokat, amivel adatok hirtelen eltűnnének. A 95-46-osban szerepel ilyen, hogy ebbe most ezt belefoglaljuk -e ezt a módosítást, vagy nem, ezt nem tudjuk még jelenleg fölmérni, és nem tudjuk. Ha nem tévedek, a akkor a régi irányelv hatájának elvesztésével új alapokra helyeződik ez a kérdés, és a bizottság úgy nyilatkozott, hogy mindkét irányelv alkalmazandó lenne. Azonban, még egyszer mondom, az adatok védelmével kapcsolatban pontos iránymutatás egyelőre nem létezik, egyik irányában sem. Señor Köszönöm szépen, Enciu úr. În primul rând, vreau să-mi exprim din nou Köszönöm. Először is azzal kezdem, hogy elmondom, igen, elégedett vagyok, hogy Coelho úrral dolgozhattam. Nagy örömet okozott ez nekem, ugyanúgy az Alvaro úrral való közös munka. Először is azt szeretném kérni a bizottságtól többek között, hogy kicsit átláthatóbb legyen, legyenek az általa e témában meghozott intézkedések. Jelen pillanatban a teszt sikerességéről nem tudunk semmit, vagy esetleg arról, hogy ez nem sikerült volna, ami az adatok átállítását illeti. Egyetértek azzal, amit Álvaro úr mondott a 15-ös módosítással kapcsolatosan. Vagyis ezt a 14-es cikkbe kellene belevenni, ahogy ezt az előadó mondta, hogy ezt nem kellene kivenni a szövegből. Ez még kiegészítő intézkedés, ami az adatok jobb védelmét szolgálna, és ha ilyenről van szó, ezt soha nem kell törölni. Köszönöm még egyszer, és remélem, hogy sikerül majd a zsákutcából kikerülnünk. Köszönöm. Nincs több kollega, aki hozzá szeretne szólni? Nincsenek kérdések? Akkor Coelho úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A 17-es módosításra szeretnék most összpontosítani, és az azzal kapcsolatos gondokra. Világosan beszélek. Én azt szeretném, hogyha egy kicsi technikai jellegű csoport működne, az átfogó program irányítási tanácsról van szó, és már elmondtam az Európai Bizottságnak, jobb lenne, hogyha már kezdetől fogva az Európai Bizottság ezt eh, támogatná, az ilyen jellegű csoportot. És a az program irányítási tanácsot csak utolsó pillanatban hozták létre. Az volt az elképzelés, hogy tagállami szakértők vesznek ebben részt, azért, hogy a technikai szakértői hozzájárulás megfelelő szintjét biztosítsák a program irányítása terén de nem értem, hogy ha itt van előttünk ez a javaslat, és azt mondja, hogy miután maximum 10 tagból álló csoport létrejött, akkor ennek a csoportnak az ülésein más bizottsági tisztviselők is részt vehetnek, olyanok, akiket az eljárás érdekel, és ezt a saját költségükén tennék meg. A tanácsnak az az álláspontja, hogy ezt kiterjessze a bizottsági tisztviselőkre, valamint tagállami szakértőkre is a csoportban való részvételt. A tanács munkadokumentumában arról van szó, hogy kiterjesztenék azok körét, akik az ülésen részt vennének. Értem én, hogy mi itt a szándék, bár nekem ez a megoldás nem nagyon tetszik, de ha szavazni kell, hát akkor szavazunk. Miért vehetnek részt a bizottsági szakértők és a tagállami szakértők, és miért nem lehetnek jelen az üléseken a parlament képviselői? Miért van az, hogy csupán a parlamentet tartják távol ettől a csoporttól. Szerintem itt két lehetséges megoldás van. Egy, vagy korlátozott létszámú technikai csoportot akarunk létrehozni, és ebben mondjuk az elnökség részt kapna, de más nem, de hogyha ezt bizottsági tisztviselőkre is ki akarjuk terjeszteni, és tanácsi szakértőkre, és tagállami szakértőkre, akkor miért ne hívhatnánk meg még a parlament képviselőit is? Remélem, hogy sikerül megoldást találni. A kompromisszumos megoldáson dolgozom, amit Alvaro kollega javasolt, egy új szöveget javasolt, hogyha a tanácsa sikerült meg, sikerül majd megállapodni erről, de azt nem értem, hogy miért a parlament az egyetlen intézmény, amelyet távol tartanának ezektől a munkálatoktól. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Az elnökség vagy a bizottság részéről szeretnék -e kiegészíteni a jelentéstevőnek a következtetéseit, nem? Akkor Emlékeztetnék arra, hogy a szavazást a következő ülésünkre tesszük, tehát április 27-ére, 28-ára. Igen, Álvaro úr, parancsoljon, ne haragudjon, elnök úr, Azonban szeretnék egy választ kapni arra a kérdésemre, amelyet kollégánk Encsiu úr módosítójával kapcsolatban tettem fel, ugyanis a bizottság említette, hogy valószínű eluta, elutasítják ezt a módosító indítványt. Azonban a 95-46-oson belül az adatok hiányával kapcsolatban nincsen semmilyen megjegyzés. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudnák tudnak-e valamilyen pontosítást megfogalmazni? Köszönöm, mondja az elnök. Akkor kérdezném a bizottság képviselőjét, hogy szeretne válaszolni arra a kérdésre, amelyet Álvaro úr tett fel, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Megértjük azt, hogy Álvaro úr miért tette fel ezt a kérdést. Véleményünk szerint a kérdés egy kicsit másképpen vizsgálandó, mert a bizottság a fejlemények során különböző biztonsági kötelezettségeknek kell, hogy eleget tegyen, magas szintű biztonsági kötelezettségekről van szó, és ezek nem az Alvaro úr által említett irányelből származnak, hanem a bizottság kollégiumának biztonsággal kapcsolatos határozata ennek az alapja, és éppen ezért a bizottság a szerződéses megbízott felek irányában is ezeket a kötelezettségeket meg kellett, hogy szabja. Vagyis az, hogy a biztonság igen magas szintjét kell elérni, olyan szintet, ami a best players szintet jelenti a szerződésekben, ez benne foglaltatik. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Akkor ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és a következőre rátérünk. Ez pedig a 11-es a napi rendünkön. A szabadságon, biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség. Megint csak a jelentéstevőnk Hoejó úr, de egy rövid előadást fogunk hallani először is a bizottság részéről, az IT ügynökséggel kapcsolatban, illetve a Lisszaboni szerződéssel érvénybe lépett módosítással kapcsolatban. És a tanácsi tárgyalásokról is tájékoztatnak minket. A bizottság képviselőjét hallgatjuk meg, aztán a tanácsét, ezután pedig a jelentéstevőt, Koei úrat hallgatjuk meg, illetve a többi kollégát, hogyha szeretnének hozzászólni. Bizottság, önöké a szó. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais... Köszönöm, elnök úr. Igen, röviden szeretném előterjeszteni ezt a módosító indítványt, vagyis eh, a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alakuló térség nagyméretű IT rendszerének operatív irányítását végző ügynökség. A cél az, hogy operatív tevékenységet végezzen ez az ügynökség bizonyos informatikai rendszerek számára, a SIS-2, a VIS és az Eurodák vagy Eurodák rendszerek számára megfelelő jogi eszközök is szükségesek ehhez. Az ügynökségnek ennek alapján más informatikai feladatai is lennének, szabadságon, biztonságon, jogi érvényesülésen alapuló térség jegyében. 2009. júniusában terjesztették elő a javaslatokat, jól előre haladt a munka az előkészítő csoportban. Iránymutató vita volt a tanácsban tavaly novemberében. Az ügynökség létrehozásának gondolatát a miniszterek nagy többsége támogatta. Miért tartunk most itt ma, azért, mert a Lisszaboni szerződés életbe léptével a pillér struktúra, ami a belügyigazságügy terén létezett, már eltűnt, és a harmadik pillér aktus javaslat, de volt az első és a harmadik pillérrel kapcsolatos javaslat, ez a két 2000 júniusi javaslat végül is okafogyattá vált, és ezzel szemben a rendeletjavaslat, ami az egyes pillérrel volt kapcsolatos, ez továbbra is előttünk van. A bizottság visszavonta a harmadik pillérrel kapcsolatos javaslatát az Omnibus közleményben, hiszen eh, erre a Lisszaboni szerződés érvénybe lépésével volt szükség. Most, hogy a szerződés életbe lépett, új mandátumunk van arra, hogy az ügynökséget létrehozzuk, és ezt mindezt egy egységes aktuson belül kell megtenni. Március 19-én tettük ezt a javaslatot. Ennek az a lényege, hogy a rendelet javaslatba, a volt első pillérbe belevegyük az okafogyott rendelkezéseket, amelyek a harmadik pilléren belül léteztek a különböző jogi aktusokat megtisztítottuk, és a Lisszaboni szerződésnek megfelelően módosítottuk, vagyis az uniót írtuk a közösség helyébe. Ez technikai jellegű módosítás volt. A nemzeti parlamentek elé terjesztettük ezt az anyagot, és most pedig reméljük, hogy a kitűnő együttműködés jegyében itt megvitathatjuk ezt az anyagot, természetesen a parlament szerepe döntő lesz, mind az ügynökség létrehozásában, mind pedig későbbi működésében, hiszen a parlament lesz a költségvetési és az ellenőrzési hatóság az ügynökség működését illetően. Köszönöm, köszönöm. Kérdezem az elnökséget, hogy részt kíván-e venni a vitában. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát keveset tudok hozzátenni ahhoz, amit a bizottság mondott, de szeretném tájékoztatni ezt a szakbizottságot arról, hogy milyen helyzetre sikerült jutnunk, ez átmeneti helyzet egyébként, azok után, hogy a munkacsoportban dolgoztunk a tanácson belül. Három alapvető téma van, ahol mivel maga a téma nagyon nehéz, nem sikerült megállapodásra jutnunk. Ez az a modell, hogy hogyan kell működnie az ügynökségnek. Két javaslat van erre vonatkozóan. Az egyik a központosított, centralizált modell, ahogyan az eredeti bizottsági szövegben a szerepelt. Ez természetesen logikus javaslat, aztán pedig van egy decentralizált javaslat is, különböző technikai központokkal lenne tehát egy politikai központ, illetve decentralizált technikai központok. A köztes megoldás pedig az, hogy csak biztonsági okokból engedélyezzük a decentralizációt, például, hogy csak a biztonsági másolatokat készítő helyszínek lesznek decentralizáltak. Mi az elnökség részéről nem tudjuk egy, egyiket vagy másikat támogatni, hiszen ezt a vitát még nem zártuk le tanácsban. Aztán van még egy konfliktusos téma, ami a viták során felmerült, ugyanis egy olyan javaslatról van szó, amely az úgynevezett változó geometriával rendelkezik. Különböző tagállamok máshogyan vennének részt az információs rendszerben, ezért tehát nagyon nehéz megállapodásra jutni a szavazati jogokkal kapcsolatban, akkor, hogy mi alapján lehet valaki igazgató, illetve a végrehajtó bizottságnak az elnöke. Önök is tudják, hogy különböző álláspontok alakultak ki a sziszel, a vízszel, illetve az eurodakkal kapcsolatban. Harmadsorban pedig van még egy téma, ami szintén függőben van. A legtöbb tagállam még nem tudott megállapodni ebben, ez pedig egy módosítás az eredeti javaslathoz képest, mégpedig az ügynökség struktúrájával kapcsolatban. A legtöbb tagállam egyetért azzal, hogy erősítsük meg annak struktúráját, túlmutatva az igazgatón, illetve a végrehajtó bizottságon, hanem lenne ezen kívül még egy hivatalnok, aki az adatvédelemmel foglalkozik, illetve azért felelős. És a pénzügyi számviteli témákra vonatkozóan is lenne egy felelős tisztségviselő. Egyes tagállamok pedig azt képviselik, hogy ezt a három kategóriát vegyük be a struktúrába, hiszen a három terület alapvető fontosságú. Úgyhogy tulajdonképpen ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most pedig akkor megnyitjuk a vitát. Először is a jelentéstevőt, Koei úrat fogjuk meghallgatni, parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez egy olyan kérdés, amely az együtt döntés keretén belül kell, hogy megoldást találjon. Ugye a parlamentnek új hatáskörei vannak, és ezeknek különös jelentősége van. Nem csak a jogi keret meghatározása tekintetében, hanem arra vonatkozóan is, hogy nyomon kövessük és ellenőrizzük ennek az ügynökségnek a munkáját. Arra is emlékeztetnék, hogy nem kezdődött még el a munka a témafelelősökkel az egyeztetés kapcsán, hiszen meg kell várnunk a bizottság tervezetét, javaslatát. A Lisszaboni szerződés életbelépése óta ugye át kell dolgozni majd a saját kezdeményezésű dokumentumok készítésére vonatkozóan az eljárásrendet. Egységes szövegre, egy egyetlen rendelet tervezetre kellene koncentrálnunk, ebben kellene megállapodnunk. Nézzük meg most, hogy hol vannak még kételjeink. Ugye nem minden tagállam fog minden egyes témában részt venni. Sőt, vannak olyan tagállamok, amelyeknek csak részleges a részvétele. Éppen ezért kérdéses e tekintetben egyáltalán a jogbiztonság, hogyha ezt a megközelítést alkalmazzuk. Éppen ennél fogva, elnök úr, szeretnék eljutatni önhöz egy levelet, amelyet a LIBE szakbizottság a jogi szolgálattal kellene, hogy ellenőriztessen egy szakértői vélemény keretében azaz, hogy egyetlen jogi eszközzel ezeket a különböző kérdéseket hogyan lehetne, különös tekintettel a tagállamok differenciált részvételére megoldani. Ugye egy olyan ügynökségről van szó, amely az örodák, a SZISZ-2 és a víz vonatkozásában lesz felelős, és a bizottság képviselője elmondta, hogy további információs rendszereknek a fejlesztésével is foglalkozna nagyobb dimenzióban. A parlament fontosnak tartja, és ezt tudja a bizottság is, hogy amennyiben új kompetenciákat kap ez az ügynökség, akkor az eljárási szabályzatot, az eljárási rendet pontosan körül kell határolni. Ez nem azt jelenti, hogy az ügynökség különböző grémiumai saját maguk határozzák meg, illetve szélesíti ki a kompetenciájukat. Nagyon sok olyan kérdés van még, amelyel ebben az összefüggésben foglalkoznunk kell. A tanács, a soros elnökség, ezek közül néhányat felkarolt és igyekszik ezekre választ találni. Hat nagyon fontos kérdést emelnék ki ezek közül. Először is tehát az ügynökség profilja. Tehát legyen egy központi megközelítés, megfelelő biztonsági másolatokkal, mint a SIS-1-nél volt, vagy pedig egy decentralizált működés különböző tagállami főhadiszállásokkal, központokkal. Észtország, Franciaország felmerült ugye, mint központok, e felől a tanácssal kell egyeztetni, és az együttdöntés keretében dönteni. Amennyiben a működési profil ezáltal változna, akkor az Európai Parlament is szóhoz kell, hogy jusson. Nem lehet nem meghallgatni a véleményét. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a tagállamok hogyan szavazhatnak annak tükrében, hogy milyen súlya esik ladba a szavazatuk. Az ügynökség kompetenciája körülhatárolandó. Aztán az adatvédelem, illetve az adatvédelem erősítése. A parlament részéről jó ideje nyomon követjük már ezt a kérdést, és szerettem volna a soros elnökségtől hallani, hogy a jelenleg is zajló kezdeményezések hol is tartanak. Tehát adatvédelem, illetve biztonsági megbízottak, mindezeket a kérdéseket nem lehetne -e integrálni ebbe a teljes átfogó kezdeményezésbe annak érdekében, hogy az adatvédelem valóban nőjön, annak szintje, a biztonság szintje nőjön. Hogyan definiáljuk pontosan az irányító grémiumot? Mit értünk alatt, akik a tagjai? Ezeket a kérdéseket mind-mind tisztáznunk kell, és természetesen mi is állást kívánunk foglalni a e tekintetben. Ami pedig a bizottsági dokumentumot illeti, ez alapján a jelentéstevőkkel dolgozni fogunk ezeken a kérdéseken, illetve azok megoldásán, és a szakbizottságon belül megvitatjuk ezeket a javaslatokat. A parlamenti szavazás után a tanácssal folytatni kell a tárgyalásokat, hiszen mondtam már, hogy együtt döntés keretében hozzuk meg a végső döntést, úgyhogy bízunk benne, hogy megfelelő kompetenciáinkat ki is tudjuk majd aknázni. Köszönöm. Letford asszony következik. Thank you very much, uh, Chairman, and Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az összes prezentációt, beleértve az előadójét, megjegyzései részben fették az én mondandómat, hiszen azzal kapcsolatosan kívántam szólni, hogy a, az ügynökség mandátuma potenciálisan mit tartalmaz majd, más rendszerekre, más adatbankokra is vonatkozik-e majd, és elmondta, hogy nem tudjuk elfogadni az, hogy ez a parlament véleményének figyelembe vétele nélkül tegyék meg. Kérdezem, hogy van-e már valamilyen elképzelés arra vonatkozóan, hogy milyen más adatbankokat fognak ellenőrzés alá vonni. Tudom, hogy a biztos a meghallgatás során szólt erről, kérdéseket tettünk fel erre vonatkozóan, vagyis, hogy felülvizsgálatról lesz majd szó arra vonatkozóan, hogy készül majd egy felmérés, az adatgyűjtéssel kapcsolatosan az EU-n belül. És ez valószínű, hogy a különböző adatbankokra is kiterjed majd, a tervezett adatbankokra különböző elképzelésekről volt szó néhány évvel ezelőtt például volt egy központosított új lenyomat adatbank is eh, terítéken, a prümi döntés is eh, szóba került, az adatmegosztást, illetően az EU adatbankok esetében. Szeretném tudni a bizottságnak mi a véleményem. Malmström biztos szólt arról, és ígérte, hogy lesz egy úti terv, de szeretnénk tudni, hogy melyek a korlátai az adatgyűjtésnek az EU szintjén, és esetlegesen nemzeti szinten is. Mikor térnek majd át a konkrét tervekre, mert most még csak spekulációkról hallunk, és a konkrét terveket megosztják-e majd a parlamenttel? Mert a múltban úgy tapasztaltuk, volt szó különböző kísérleti projektekről, Coero úr is beszélt erről, vagy pedig különböző lábjegyzetek voltak a költségvetésben, a költségvetés tervezetben is az új adatbankra vonatkozóan. A lényeg az, hogy a bizottság mikor fog konkrétan beszélni a jövőbeli tervekről. Itt nem csak az adatvédelemről, a magánélet biztonságáról van szó, hanem az ügynökségnek milyen lesz majd a kiterjesztett mandátuma, mikor hallunk erről konkrétumokat. Köszönöm, Lutfert asszony, Albrecht úr. Köszönöm szépen. Véleményem szerint három pont nagyon érdekes, és ezeket ki is emelném. Fontos is lenne, hogy ezekről beszéljünk. Nézzük akkor meg ezeket. Elsőként az Európai Adatvédelmi Biztosnak a bevonása ebbe az IT ügynökségbe, illetve hát abba a csoportba, amely ellenőrzi ennek az ügynökségnek a működését. Nem tudom, hogy ez egy, egy ez egy belső adatvédelmi biztos lenne, mert ezt kevésnek tartom. Én úgy gondolom, hogy az európai adatvédelmi biztos kellene bekapcsolni, hiszen minden más kevés és nem megfelelő. A második kérdés, amit kiemelnék, a költségeket illeti. A kérdés az, hogy a 107 millió eurós tétel egy ilyen IT ügynökség vonatkozásában valóban megfelelőek-e hiszen technikai egyesítéseknek a nyomon követéséről van itt szó, mert akkor, ha csak ennyiről van szó, akkor nagyon soknak tartom ezt az összeget. Amikor azonban esetleg a szinergia effektusoknak a feltárásáról van szó, vagy az interoperabilitásnak a lehetőségének a támogatására, akkor természetesen indokolt egy ilyen 107 milliós összeg, de hát pontosan ez az, amit nem szeretnénk tehát technikai feldolgozás lenne a feladata ennek az ügynökségnek, nem pedig az adatoknak az egyesítése a különböző adatbankokból. A harmadik kérdés, amiről beszélnék, az pedig az a kérdés, hogy mennyire kötelező érvényű és milyen mélységben vannak rögzítve az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések. A 11-es preambulum bekezdésben van erre egy utalás, de kötelező érvényel nem látok igényeket az adatvédelmi iránymutatásokkal kapcsolatosan. Tehát jó lenne, hogyha ezt az adatvédelmi akit egészen pontosan rögzítenénk hiszen amit elhangzott, hogy itt csak egy technikai átdolgozás lenne a feladata az ügynökségnek, nem pedig az adatbankokból való adat egyesítés, hát akkor ez tulajdonképpen csak pusztában kiáltott szó. Itt csak szépítgetjük a valós munkát, mert a szinergia e- effektusok, gondolok itt a profiling és a, a szinergia effektusok feltárására ezeknek az elkerülésére akkor nyomatékosan figyeljünk oda. Köszönöm. Azt hiszem, hogy voltak kérdések. Nem tudom, hogy más kívánna még szólni. Nem, a bizottság felé kerültek kérdések megfogalmazásra, hogy kérem szépen akkor, hogy válaszolja meg ezeket. Tessék. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y avait... Köszönöm, elnök úr. Volt egy sor kérdés az adatvédelemre vonatkozóan. Szeretném felhívni a figyelmet a 25-ös cikkre, amely világosan kimondja, hogy a 45 per 2001-es rendelet alkalmazandó, mind azzal, ami vele jár, beleértve az Európai Adatvédelmi Biztost és feladatait is specifikus cikkeket nem tartottunk szükségesnek hozzá venni olyan cikkeket, amelyek az általános rendelkezéseket megismételnék, melyek már a 45 per 2001-es rendeletben szerepelnek. Ami a költségvetési kérdéseket illeti, ennek az ügynökségnek technikai feladatai vannak, vagyis kényes, érzékeny rendszereket működtessen, olyan rendszereket, amelyek minden nap, az év minden napján, 24 órán keresztül működne, figyelembe kell venni a különböző rendszerek jogi aspektusait. 100 millió euró három évre szólna a költségvetés, és ennek egy része a telepítésre fordítandó. Viszont más tevékenysége nem lenne az ügynökségnek, csak az, ami a jogi aktusban eszközben szerepel, vagy amit plusz jogi aktusok bíznának majd rá, de a kezdetben elmondottakat csak megismételhetem, erre, ehhez külön jogi eszközre lenne szükség, abban az esetben, hogyha új rendszert is üzemeltetnie kellene a rendszernek, vagy valamely új rendszer kifejlesztésével is foglalkoznia kellene, ez a jogalkotók feladata lenne. Azt hiszem, hogy válaszoltam az összes kérdésre, de azért rápillantok a jegyzeteimre. Elnézést, Lutford asszony kérdése még itt van, vagyis eh, hogy a biztos asszony a meghallgatás során mire kötelezte el magát. A mapping, az úti terv készítése folyamatban van, és eh, a kötelezettségnek eleget fog tenni a biztos asszony, amikor ez a gyakorlat befejeződik. Ami pedig a plusz hozzá teendő rendszereket illeti, mint elmondta, ehhez külön, specifikus jogalap lenne szükség. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne hozzászólni, akkor a, az elnökség nem, akkor Kai úr szeretné lezárni a vitát, kérdezem önt. Hát semmi különös elnök úr, csak szeretnék emlé- szeretném emlékeztetni Latforbáró nőt a következőkre. Ennek az ügynökségnek a mandátumát én úgy tekintem, hogy ez nem lesz az információ végfelhasználója. Tehát az ügynökség maga nem férhet hozzá az adatokhoz az ügynökség eszközöket biztosít arra, hogy hozzá lehessen férni ezekhez az adatokhoz. Ahogyan a bizottság is jogosan mondta, naponta 24 órában, évente 365 napban, ugyanis bármilyen rendőrnek, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hozzáférjen ehhez a rendszerhez, és választ kapjon a lehető legrövidebb idő alatt. Tehát az ügynökség fogja a technikai megoldást biztosítani a jó szolgáltatás érdekében, ugyanakkor viszont biztosítja a magas szintű adatvédelmet is. Nem lesznek azonban jogosultak az információ tartalmának megismerésére. Latford bárónő aggájaival kapcsolatban azt mondhatom, hogy ha jól mennek a dolgok, nekünk európai parlamentként jogi eszközökkel kell biztosítanunk, hogy a dolgok valóban úgy folynak, ahogyan felvázoltam. Nyilván európai ügynökségről van szó, és az európai adatvédelmi biztos, illetve az európai jogszabályok lesznek ebben az esetben az irányadóak. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Latford asszony parancsoljon. Elnök úr, elnézést kérek, szeretnék erre visszatérni. Köszönöm a megjegyzést. Nyilván nagyon hasznos ez. És az adat bázist közös technikai platform alapján fogják kezelni, és valóban aggasztott engem az, hogy aggasztottak azok a javaslatok, hogy az interoperabilitás, technikai interoperabilitás azt jelenti, hogy az adatbank adatbázisok közötti csere megvalósul. Másrésztről azonban már maga az a tény, hogy létezik egy közös központi ügynökség, illetve közös igazgatása lesz ennek, és közös technikai platformja. Ez természetesen nem automatikusan jelenti azt, hogy az, in, az adatbázisok interoperabilitása megvalósul, illetve az adatbázisokhoz való közös hozzáférés. Azt kell biztosítani, hogy ez alapján feltételezni lehessen, hogy most, hogy már van központi ügynökségünk, akkor új európai adatbázisokat adhatunk hozzá. Szerintem ez egyfajta lusta gondolkodásmód, arra kell törekednünk tehát, hogy ezt a feltételezést kerüljük el. Köszönöm, Latford asszony, Koei úr akarja ezt kiegészíteni. Azt hiszem, hogy Latford bárónő és jó magam egyetértünk ennek az új ügynökségnek az új funkcióit a parlamenttel való együttdöntésben kell meghatározni. Ezen szövegeket világosan kell megfogalmazni, nem lesznek tehát új hatáskörök, nem lesznek új adatbázisok az ügynökség esetében a jogi keretrendszeren túl. Egy olyan jogi keretrendszerről beszélek, amelyet a bizottság hagyott jóvá ezzel a parlamenttel való együttműködésben. Mindkét intézmény tehát a bizottság és a tanács is tudja, hogy a parlament hogy érez ezzel kapcsolatban, és egészen biztos vagyok benne, hogy konszenzus alapján az új ügynökség esetében világosan fogalmazhatunk, hogy bármilyen csábításnak ellen lehessen állni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük ezeket a lezáró megjegyzéseket, erről akkor ennyit. És tovább is lépünk, mégpedig a 12-es napi rendi pontra. Ezt a 13-assal együtt fogjuk megtárgyalni, hiszen mind a kettő a PNR dossziéra vonatkozik és mind a kettőnek Intveld asszony a jelentéstevője, tehát a 12-esnek és a 13-asnak is. A 12-es az EU és Ausztrália közötti megállapodás, az Európai Unióból származó utas nyilvántartási adatállomány adatainak légifuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról. A 13-as pedig az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodás a PNR adatok légiszállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról. Ezen pontoknak az a célja a napirendben, hogy eszmecserét folytassunk, ezért tehát a jelentéstevőt, Intfeld asszonyt fogom megkérni, hogy a legfrissebb fejleményekről szóljon a két dosszié esetében, illetve nézzük meg, hogy a témával kapcsolatban mi a frakciók álláspontja. Aztán pedig a bizottságot és az elnökséget hallgatjuk meg. ha csatlakoznak hozzánk az ülés során, akkor az európai adatvédelmi, vagy nem, nem jönnek? Bocsánat, úgy tűnik, hogy akkor nem jönnek. Hastings úr, illetve Butarelli úr jelenléte kívánatos lett volna, de úgy tűnik, hogy nem jönnek el ma délután. Úgyhogy akkor a szakbizottság képviselői fognak vitát folytatni. Intfeld asszony, öné a szó. Köszönöm. Megpróbálok rövid lenni, hiszen nem először foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Csupán emlékeztetném önöket, hogy miről is van szó. Arra kértek bennünket, hogy adjuk beleegyezésünket a két nemzetközi megállapodás megkötéséhez, a PNR adatok feldolgozása és továbbítása az Ausztrál Vámszolgálat részére, ez az egyik. Az Európai Parlament egyébként mindig negatívan gondolkodott a két megállapodásról, és azt is mondták viszont, hogy ha ezt elvetjük, akkor sok problémát okozunk majd az állampolgároknak és a légifúvarozóknak is. Azt javaslom, hogy ezt a szavazást halasszuk el, és egy egyetlen koherens megközelítést dolgozunk ki. Kanadával, a Kanadával kötött megállapodás is le fog járni, úgyhogy arról is majd szavazni kell, és még ott van a háttérben a lehetséges EU-PNR anyag kidolgozása is. Az a véleményünk, hogy egyetlen elvet kellene kidolgozni a PNR, tehát az utas nyilvántartási adatállomány tárgyában, ezt a stratégiát tette magáéva az árnyék jelentéstevő is. Nagy örömömre szeretnék köszönetet mondani neki az igen konstruktív hozzáállásért. És a bizottság esetében is elmondhatom, hogy ugyanez az óvatos megközelítést tette magáévá a bizottság és a tanács is, úgyhogy az intézményes megközelítés igen közel áll egymáshoz közös állásfoglalás remélünk, reméljük, hogy az összes politikai frakció ezt majd támogatja, vagyis leírjuk a stratégiát, valamint a parlament alapelveit is ismertetjük, vagyis a parlament szerint melyek az alapkövetelmények, a feltételek ahhoz, hogy hozzájárulásunkat adjuk az eljáráshoz majd sem mindegy, hogy mit vár az Európai Parlament ettől a PNR csomagtervtől. A különböző európai alkotmánybíróságok is aktívan vizsgálják az európai jogalkotást, és az ő tesztjüket is ki kell, hogy állja majd ez az álláspont. Látom, hogy a kollégák mosolyognak. Ami az ütemtervet illeti, a parlament minél gyorsabban szeretne haladni. Az áprilisi plenárison szeretnénk az állásfoglalást elfogadni, számítunk a politikai frakciók támogatására remélem, hogy ez megtörténik majd. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy nagyon gyorsan dolgozzon, és a bürokratikus eljárásokat figyelembe véve reméljük, hogy ennek ellenére a javaslatukat a nyári szünet előtt előterjesztik. Néhány külön megjegyzést tennék. Kicsit csalódás számomra, hogy nem sikerült megkapni az Európai Bizottságtól a jelentést a PNR megállapodás közös felülvizsgálata tárgyában az USA-val való megállapodásról van szó. 2004 óta van ez érvényben, de csak két közös felülvizsgálat volt, egy 2005-ben és egy 2010-ben. Rendkívül hasznos lett volna, hogyha ma már itt lett volna előttünk a jelentés a mai vitához többet szeretnék hallani az Ausztráliával és Kanadával való megállapodás végrehajtásáról, és azt is szeretnénk tudni, hogy 100%-os a megfelelőség, a teljesítés a két ország esetében. Több információt szeretnénk kapni. Kérem az elnököt, hogy ezt tegye majd meg, ezt a kérést ismetese, az új biztonsági intézkedésekről, amelyeket az USA belügyminisztériuma vezetett be az utasok screeningeléséről és a velük kapcsolatos adatok felhasználásáról. Továbbá szeretném sürgetni a tanácsot arra, hogy válaszokat adjon az Európai Parlament állásfoglalásával kapcsolatosan, ez egy 2008-as novemberi állásfoglalás, a tanács én valóan emelte ki, hogy ez egy EU-PNR javaslaton alapszik, de az már nem létezik tulajdonképpen. Abban az állásfoglalásban egyébként igen releváns kérdések szerepeltek, például információ az utas nyilvántartási adatok felhasználásáról, valamint a magas szintű adatok, frissített adatok, utasokkal kapcsolatos adatok felhasználásáról is szó van. Szeretném felkérni a tanácsot, hogy ezt az információt minél hamarabb adja meg számunkra. És szerintem bármilyen munkát végzünk, bármilyen javaslatot tesz az Európai Bizottság, figyelembe kell, hogy vegyék ezek a javaslatok a transatlanti adatvédelmi keret kapcsolatos vidát, vitát is, ma délelőtt volt erről már szó. Végül pedig kérném az elnököt, hogy felvilágosítást kérjen az Európai Bizottságtól a Kanadával való megállapodás jogi státuszáról. Különböző értelmezéseket hallottam a jelenlegi helyzetről. Úgy tűnik, hogy az adatokat most az egyoldalú megállapodások alapján adják át, vagyis Kanada egyoldalú intézkedései alapján. Szeretném megkérdezni, hogy ez még érvényben van ez a megállapodás, és szerintem nem kívánatos eh, az a helyzet, hogy itt eh, bizony bizonytalanságokról van szó. Végül pedig üdvözlöm az együttműködést, a támogatást, amelyben részesültünk különböző érdekelt felek és harmadik felektől még utalnék arra, hogy talán nem kellene túltelherni a parlamentet az információkkal, az álláspontok ismertetésével, mert ez nem produktív, hiszen itt az a cél, hogy a legbölcsebb döntéseket hozzuk meg mi magunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Intfelt asszony. Figyelembe vettem, följegyeztem a feltett kérdéseket, illetve javaslatokat a Libe Bizottság elnökeként. Meg fogjuk nézni, illetve gondoskodunk arról, hogy ezekre választ is kapjon. Most akkor a bizottságot fogjuk meghallgatni, majd az elnökséget. Kérdezném, hogy a bizottság nevében szól-e valaki? Berkeley asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Pár percig kérném a szót. Miha, mint ahogyan elhangzott már korábban, Üdvözöljük azt az elképzelést, amelyet a jelentéstevő elénk tárt, azaz, hogy a két megállapodásról a szavazást halasszuk el, annak érdekében, hogy egy átfogóbb megközelítés születhessen. Ugye egy egységes megközelítésre, elvre lenne szükség az utas nyilvántartási adatállományra vonatkozóan, különös tekintet a belföldi utasok tekintetében. Áprilisra várható, hogy elfogadásra kerül az elképzelés, ezáltal a parlament által követelt kritériumoknak meg lehetne felelni, és ezeket a kritériumokat mi is fel tudjuk használni, amikor a különböző eszközöket kifejlesztjük. A PNR csomag pedig tárgyát fogja képezni egy közleménynek. A külső fellépéseinknél ez nyilván lényeges, és a PNR adatok rendszere vonatkozásában is fontos. A koherencia nyilván mindannyiunknak szívügye, ennek keresése feladatunk, és minél hamarabb meg kell felelni ennek az elvárásnak, hiszen a parlament is ezt várja tőlünk, az állásfoglalásában. Örülünk annak, hogy a parlament nagyon aktívan dolgozik egy ilyen dokumentum elkészítése érdekében. Nagyon gyorsan kell tehát dolgozni annak érdekében, hogy a bizottságon belül a különböző eszközök tekintetében megoldásra jussunk. Azonban egy kis időre van még ehhez szükség. A bizottsággal természetesen az ütemezés tekintetében is pontosítani kell még mindent, és fogunk még erről beszélni. Éppen most emlékeztet a kollégám arra, hogy szóljak egy pár szót arra vonatkozóan is, hogy az Amerikával kötendő megállapodásról szóljak. Malmström asszony el fogja jutatni önöknek nagyon hamarosan azt a feljegyzést, amely készült, talán még pénteken, de a hét végére mindenképpen várható az ezzel kapcsolatos információ, amelyet el fogunk önöknek juttatni. Köszönöm szépen az elnökség. Szeretnének-e szólni Agiléra asszony? Illetve Agiléra úr, igen, nagyon köszönöm, elnök úr, hogy megadta a lehetőséget arra, hogy a elnökség álláspontját megfogalmazzam. Tájékoztatnám a szakbizottságot arról, hogy jelen pillanatban politikai vita zajlik a tanácsban erről a kérdésről, és várjuk még részletesen a parlament javaslatát. Nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a folyamatokat, kapcsolatot létesítettünk parlamenti képviselőkkel. Tehát próbáljuk előkészíteni a terepet, hogyha ezt a felvetést beterjesztik, akkor ezt a vitát megfelelő irányba tudjuk terelni. Azonban voltak már eszmecserék a tagállamokkal a munkacsoportokon belül, és az előzetes reakciók a megközelítéssel kapcsolatban. Ezek pozitív reakciók voltak. Pozitívak először is, ami a pragmatikus megközelítést illeti, annak érdekében, hogy egy jogi vákumot elkerüljünk, ami jelentős negatív konzekvenciákkal járhat. Ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, az előzetes reakciókkal kapcsolatban, hogy pozitív lenne a jelenlegi helyzet fenntartása, az intézményközi konszenzus elérése érdekében úgy a külső megállapodások, mint a PNR elfogadása tekintetében. Vannak elképzelések, amelyeket az elnökségnek továbbítottak, ezen a szinten. Ez még mindig nem a legmagasabb szint, ahol a döntés meg fog születni. Ez egyfajta irányadó tárgyalás. És itt az a benyomás, hogy a jelenlegi megállapodások, amelyekről a parlament nyilatkozik, természetesen nagyon különböző felvetéseket tartalmaz, ez nem azt jelenti egyébként, hogy a parlament egyesekről nyilatkozom, másokról pedig nem. Az lenne a koherens ugyanis, hogyha a közös megközelítés felé haladnánk, de amint ezeket az elveket meghatározták, figyelembe kell venni azt a sokszínű kontextust, ahol ez megvalósul. Aztán a következő üzenet, hogy a tagállamok nagy többsége, illetve nagy része ragaszkodik annak szükségességéhez, hogy az Európai Unióban kialakuljon egy PNR rendszer. Ezt a témát körülbelül két éven keresztül vitatták meg egy kerethatározat formájában, jelen pillanatban pedig semmilyen javaslat nem létezik. Azonban, ahogyan elhangzott, ott van ez a meggyőződés, hogy ennek a rendszernek az elfogadása irányába kell haladnunk egy jogalkotási javaslat keretében, amit a bizottság fog beterjeszteni, és egyébként a Stockholmi program prioritásaiban is szerepel ez. Tehát ennyit tudok mondani jelen pillanatban, ami pedig a konkrét megállapodások vizsgálatát illeti, a tanács is várja a közös értékelés, illetve felülvizsgálat eredményeit az Egyesült Államokkal, a PNR megállapodás tekintetében, és ahogyan már arra rámutattak, ezt rövid időn belül továbbítjuk is önöknek. Azt hiszem, hogy a jelen pillanatban azt tudom elmondani, hogy egyfajta pozitív megközelítést pozitív álláspontot képviselünk ezzel a megközelítéssel kapcsolatban, és ha ezt a megoldást elfogadják, illetve ezt a az állásfoglalást elfogadják itt az Európai Parlamentben, akkor azt hiszem, hogy ez egy kiinduló pont lehet a bizottság számára, a bizottság javaslata számára, és ez lehetővé teszi a tanács számára, hogy ezeket a javaslatokat materializálja. Itt megint csak megemlíteném, hogy együttdöntésről van szó a Lisszaboni szerződés érvénybe lépését követően. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm az elnökségnek. Most akkor egy Intveld asszony részéről egy nagyon világos javaslatot hallottunk, el kell halasztani a szavazást annak érdekében, hogy az álláspontunkat tisztázzuk, most pedig akkor a frakciókat szeretnénk majd meghallgatni, illetve a képviselőket. Fossz úr szeretne először is szólni. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a magam részéről köszönetet mondani a kiváló együttműködésért a jelentéstevőnek. És bízom abban, hogy ez így is fog maradni. Ami konkrétan a tárgyat illeti, egyet tudok érteni az elhalasztás felvetésével, különböző okoknál fogva. Ezek közül az első az, hogy a meg nem fontolt döntéseknek a következményeit nem látjuk még, de ezeket mindenképpen a polgárok, a légi fuvarozók tekintetében minimalizálni kell. Nem szabad tehát biztonsági hézakot teremtenünk a halasztással, de egy további ok az is, hogy az adatvédelem egy nagyon fontos követelmény. Parlamentként azt a lehetőséget is meg kell, hogy kapjuk, hogy a saját elképzeléseinket egy kielégítő adatvédelem vonatkozásában, különösen, hogy adatokat harmadik országok felé továbbítunk, akkor teljes világossága megfogalmazhassunk, gondolok itt eh, tárgyalási mandátumra a bizottság vonatkozásában és arra is gondolok, hogy a kérdésekre, felvetésekre vonatkozóan legyen lehetőségünk, hiszen várható, hogy problémák lesznek, különböző modellekben gondolkozzunk opcióként. Nem csak az egyes esetekre tekintettel, hanem a további esetekre is. Mi legyen az irányadó? Összefoglalva tehát egyetértek azzal, hogy elhalasszuk a szavadást, illetve hát áprilisban meghozzuk a döntést, ami pedig annak kérdését illeti, hogy az adatok szükségesek-e egyáltalán. Nos, itt csak a szakértők véleményét használhatom szamárvezetőként. Van igény, legalábbis ez mutatkozik, hogyha pontosan, alaposan megvizsgálnánk, hogy az utas nyilvántartási adatállomány mit is foglal magában, milyen egyéb adatokat, eh, mitől van ennek az adatállománynak hozzáadott értéke. És a bizottság és a tanács felé végezetül szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy a halasztás felvetésével foglalkoznak érdemben, és arra is utalnék, hogy véleményem szerint a parlament jóváhagyása attól is függ majd, hogy mifelé hogyan orientálódik, mire irányul az adatvédelem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném azt mondani, hogy elhalasszuk a szavazást, hát ez belőle nem azt váltotta ki, hogy hajde nagyon örülnék ennek, én bíztam abban, hogy a keretfeltételek a PNR vonatkozásában mások lesznek, mint a SWIFT esetében, és hát el is hangzott már itt, hogy megfelelő okok vannak a mögött, az elképzelés mögött, hogy mi elhalazzuk most mégis ezt a szavazást. Mégsem szabad oda vezetnie ennek a döntésnek, hogy a mandátum és egyáltalán maga a folyamat véges végtelenségig elhúzásra kerül, mondja Zipöl asszony. Az Európai Parlament pozíciója sem újdonsült, nem tegnap óta van a tárgyalóasztalon. Az állásfoglalásban a jelentéstevő áprilisban a parlamentnek az összes eddigi javaslatát integrálni fogja. Ezek azok tulajdonképpen, amelyek feltételeket képeznek, arra nézvést, hogy hozzájárulunk-e, jóvá hagyjuk-e majd ezt a megállapodást. Készek vagyunk arra, hogy elhalasszuk ezt a szavazást, de hamarosan szeretnénk megoldást. Továbbra is arról van szó, hogy biztosítani kell az adatok védelmét, arról is szó van, azt is körül kell határolni, hogy egyáltalán milyen célra kerülnek felhasználásra ezek az adatok. Hallottuk az elmúlt tárgyalások alatt, hogy a terrorizmus elleni harc nem az elsődleges ok, más célra kerülnek felhasználásra ezek az adatok, ezért pontosan definiálni kell, hogy mire, és hogy ez egyáltalán arányos-e, megfelelő-e. És annak kérdését is, gondolok itt a polgári jogok kérdésére is körül kell határolni, tehát ez sem egy új keletű vita, ezért remélem, hogy minél hamarabb egy konkrét dokumentum lesz a kezünkben. Köszönöm. Albrecht úr, köszönöm szépen. Szeretném még egyszer teljesen világossá tenni, hogy az utas sokra vonatkozó adatok állománya egyáltalán adatbankokban hogyan működnek. Ugye ezek minden egyes légi fuvarozó társaság számára hozzáférhetőek lennének, annak rögzítése nélkül, hogy ki mikor nyúlhat bele ezekben az adatbázisokba. Tehát bármely hatóságról vagy utazási irodáról legyen szó, ki tudja milyen jogalapon, tulajdonképpen mindenki hozzáférhetne ezekhez a PNR bázi, adatbázisokhoz. Véleményem szerint ez a rendszer éppen emiatt mindenképpen megírni, hogy átdolgozzuk. Nem csak az adat védelem szabatolása érdekében, hiszen tudjuk, hogy önmagában is probléma, hogy mindenki szinte hozzáférhet mindenféle adathoz és továbbíthatja azokat. A probléma az, hogy már most is potenciálisan, vagy valós terroristák, szervezett bűnözők saját utazási irodákat alapítanak, és anélkül, hogy bárki észrevenné, utasokra vonatkozó adatokhoz hozzáférhetnek, sőt, ezeket kedvük szerint törölhetik-e. Éppen ezért az adatok értékelése olyan szempontból, hogy ez bűnöldözési szempontból most egy értékelhető adat-e vagy sem, szerintem erőteljesen kérdéses. Remélem, hogy a közös felülvizsgálat majd meghozza maga eredményét, és akkor tisztázódik a kép. De van még egy probléma, az alkotmányos jogok kérdése, az adatok védelmével és a hozzájuk való hozzáférés tekintetében. Ugyanis, hogyha továbbadjuk ezeket az adatokat, akkor ez az EU-s szerződésekkel és az emberi jogi kartával sem összeegyeztethető. Itt a nyolcas cikre utalnék, illetve a magánszférára vonatkozó cikre, a szerződés, illetve a karta vonatkozó szakaszaira gondolok. Ha a parlament elutasítja és hatályon kívül helyezi ezt a megállapodást, hát ez is egy megoldás lenne, de új hatásköreink vannak, és a tanácsnak is lehetőséget kellene teremteni, hogy az USA-val egy új megállapodást eszközöljön ki, ezért egy jó kiindulási alapot kellene tekint, teremteni, még akkor is, hogy ez nekünk fáj, mert nem lehet egyfajta illegitim helyzetet eltűrni. Hiszen ha illegitim jogalapon bárki hozzájut ezekhez az adatokhoz, akkor ezt orvosolni kell egy új megállapodással, amely sokkal magasabb sztenderdeket köt a tekintetben, hogy ki mikor fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Mondom még egyszer, akkor, hogyha ez valóban szükségszerű és arányos. Új tárgyalásokra van tehát szükség új mandátummal, és az is világos, hogy ennek a parlamentnek nem egyfajta megállapodást kell támogatnia, ahol alkotmányos jogokat felcserélnek mondjuk leszállási jogokra. Mindenképpen tárgyalnunk kell erről a kérdésről, hiszen nem lehet azt mondani, hogy az Európai Unió alkotmányos elveket egyszerűen csak a sudba vet, és ezt azt gondolom, hogy az USA-val szemben is teljesen világossá kell tennünk. Köszönöm. Tavares úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ami ezt a konkrét stratégiát illeti, amit a jelentéstevő asszony, Intvelt asszony javasolt, ezzel kapcsolatban nincs túl sok időre szükségem, ugyanis a stratégiával egyetértek, nagyon okos, körültekintő stratégia ez, ha amennyiben a bizottság és a tanács ezt figyelembe veszi, illetve komolyan veszi. Nem szabad problémákat teremtenünk a polgárok számára, az állampolgárok, illetve a légitársaságok számára sem. Minden esetre egyetértek ezzel a halasztással, illetve a követendő stratégiával, amit Intveld asszony javasolt. De ezen stratégián belül amit a különböző hozzászólásokban is tapasztalhatunk, úgy tűnik, hogy fordított irányba haladunk. Ha a bankokkal, illetve a banki átutalásokkal problémák van, az itt foglalkozunk, most pedig az a légitársaságokkal vannak problémáink, illetve az adattovábbításokkal. Az Egyesült Államokkal kétoldalú megállapodást kötöttünk, de hogyan fogunk tárgyalni a többi országgal? Nyilván a privilégiumokat vesszük figyelembe. Ezekkel az egyéb országokkal az adat továbbítást a kétoldalú kapcsolatok keretén belül fogjuk kezelni. Reding biztos asszony másrésztről pedig azt mondta, hogy ezt a teljes szabályozást szabályozás esetében megpróbálja az általános elveket elkerülni, amelyek egy nagyon egyenlőtlen szabályozási rendszerből származnak. Tehát az ilyen precedenseket ki kell vonni ahelyett, hogy elveket állítanánk fel. Ezt egyébként nagyon aggasztónak találom, ugyanis adatbázisokat építünk ki, amelyek technológiai előrelépésektől, függ, fejlődéstől függenek, ugyanakkor viszont egy jogi vákum valósulhat meg, merülhet fel. Albrecht, úrnak egyetér, Albrecht úrral egyetértek egyébként, az adatok az adathalászat, illetve az adatrablás, az identitás rablás egy olyan bűncselekmény, ami egyre gyakrabban merül fel. Minden esetre azt látjuk, hogy ebben az esetben adatokat fogunk adni, amelyek az egyes bűncselekmények elleni küzdelmet lehetővé teszik, ugyanakkor viszont a magánélet sérelmé, fel kapcsolatban felmerülhetnek újabb bűncselekmények. Én magam történész vagyok, tehát ezt azért nem mondhatom, hogy túlságosan távol állnak tőlem a nagy szociológiai változások. Azt gondolom, hogy ebben az esetben egy alapdokumentummal rendelkezünk. Persze itt a parlamentben sincsen erre egy általános mandátumunk, minden esetre a jelentés tervezetben vannak különböző elvek, amelyek szerepelnek, és amelyeket szerintem ki lehetne használni az adatok felhasználásával kapcsolatban a bűnözés elleni küzdelemben illetve hogy hogyan lehet ezeket felhasználni. Ezek olyan elvek, amelyek újra és újra felbukkannak a SWIFT-tel, a PNR-rel kapcsolatban, és lehet, hogy egy idő után már a Facebookra, YouTube-ra, illetve az e-mailre is kell alkalmaznunk ezeket. Ezért nagyon hasznosnak tartom a rendőrség számára, számunkra is, ezért szeretném, hogyha a bizottság az aggájainkat figyelembe venné, sőt komolyan venni. És hogy visszatekintene arra, hogy arra a lehetőségre, hogy vitassuk meg az alapelveket, és így előre tudjunk lépni az alapjogok meghatározásában, az európai polgárok adatvédelmi jogainak meghatározásában, hogy legyen egy referencia dokumentum, és így a szándékokat világosan meg tudjuk fogalmazni. Ugyanúgy tárgyalnánk az Egyesült Államokkal, mint bármely más országgal, például vagy Kínával. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Bronzót parancsoljon. Sure, this is a ridiculously naive question. Tudom, hogy nevetségesen naív ez a kérdés, de mielőtt Ausztráliába megy valaki és felszáll a repülőgépbe, a az utazási iroda azt követeli, hogy legyen vízum a kezében az utasnak. Tehát az információt mindenképpen meg akarják. Hát miért kell neki kétszer ugyanaz az információ? Thank you. No. Köszönöm, van-e további kérdés? Nem látok több jelentkezőt. Akkor visszaadjuk a szót az előadónak, de előbb a bizottság és az elnökség esetleg reagálni akar a kérdésekre. Nem? Akkor Intveld asszonynak, az előadónak adjuk meg a szót ismét. Köszönöm. Igen, ez egyáltalán nem buta kérdés volt, ez volt a kérdés, a dolog lényege, az, amit az előbb hallottunk. A tanácsnak többek között arra a kérdésre kell válaszolnia, amit a 2008. novemberi állásfoglalás vett fel. Amire itt szükségünk van, az az, hogy demonstráljuk annak szükségességét és arányosságát, hogy egyrészt hasznosak a PNR adatok, másrészt pedig szükség van arra, hogy nagy mennyiségben gyűjtsünk és tároljunk adatokat. Itt nem arról van szó, hogy a PNR adatokat valamilyen parancs alapján szerezzék be egy-egy esetben, hanem tömegesen, nagy tömegben, parancs nélkül gyűjtsünk és tároljunk adatokat. Az AP és az ESTA adatokon túl, amelyre egyébként önök utaltak, és amelyeket már most is használnak arra, hogy azonosítsanak embereket. A PNR adatok azok a viselkedéssel kapcsolatos adatok, és nem pedig az azonosításra szolgálnak, mert arra az előbb említett adatok szolgálnak, például az útlevet adatai, útlevél adatai és a repülés adatai. A PNR adatok nem azonosításra szolgálnak. Ha én nekem Mickey Mouse nevébe kellene jegyet foglalnom, a lényeg az, hogy az én nevemet rosszul írják le, mindig rosszul írják le, ezt garantálható, még a mai napirendben is rosszul szerepel, sőt, a családom se tudja igazából, hogy hogyan is kell az mi nevünket, a családnevünket írni. A PNR adatokat azonosításra, személyazonosság megállapítására nem lehet használni. A lényeg az, hogy a szükségességét kell demonstrálni az ilyenfajta adagyűjtésnek. Nem csak a parlament számára kell ezt demonstrálni, hanem a különböző nemzeti alkotmánybíróságok számára. Például a Kászruhelyi Alkotmánybíróságot meg kell győzni arról, hogy ez arányos. Én kemény vagyok, de ők még rosszabbak. Azután a javaslat, hogy halasszuk el a szavazást, Szép asszonyhoz, Albert kollégához hasonlóan 2004 óta dolgozom ezen a kérdésen, az elődöm már 2003-ban kezdte a munkát, és hogyha azt kérdeznék, hogy szeretném ezt az egészet elvetni, akkor azt mondom, hogy igen, nagyon szeretném, de hát ez nem lenne konstruktív. Szerintem sokkal konstruktívabb, hogyha arra használjuk fel ezt a helyzetet, hogy sokkal jobb megoldás szülessen. Emlékeztetném a bizottságot és a tanácsot, amelyek most új szövetségesek, hogy egyetértek azzal, amit Szészl asszony mondott, vagyis meg kell állapodnunk, a javaslata kapcsolatosan legyen az alapos és igen magas minőségű, de egyben gyors is. Végül van még egy másik gyakorlati jellegű megjegyzésem. Ami az állásfoglalást illeti, nem adtam körbe, mert úgy éreztem, hogy először az árnyék jelentéstevővel egyezünk meg a szövegen, szerintem ez egy alapvető udvariassági gesztus, állapodjunk meg egy szövegbe, és utána adjuk körbe a szöveget, a szövegtervezetet, de megnyugtathatom önöket, ezt meg fogjuk tenni, hiszen a célunk az, hogy áprilisban pozitív szavazás történjen. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Entvel asszony. Sose tudom, hogy jól ejtem ezt a nevet. Intveld. Igen, körülbelül így kell ejteni. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy látom, hogy az önjavaslatát illetően konszenzus van, vagyis halasszuk el a szavazást. Az összes frakció, az összes egyéni minőségében felszólaló ezzel egyetértett. Úgy látom, hogy akkor a Libe Bizottság délutáni ülésének napirendjét kimerítettük, és holnap délelőtt 10 órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm. Holnap szavazás lesz, ne felejtsék otthon az elektronikus szavazókártyájukat. Köszönöm.